Good afternoon, colleagues. If there are no... Ha nincs ö, ellenvetés a rendel kapcsolatban, akkor nincs elnöki bejelenteni valóm sincs, majd rövidebb ülésünk lesz. A nyelvi rendszerben annyit mondatom, van, hogy horvát, máltai, lett és litván nyelven nincs tolmácsolás, a többén van. Első napirendi pont, az, az ENSZ menekültügyi főigazgatósága és a migráció témájában eszmecserét tartunk. Hansen mondja, aki a fő szakmai tanácsadó, aztán itt van a főigazgató helyettes, aki a globális hatásokról tárgyal, beszél majd a menekültügyi ö, válasz keretben. Van egy delegációs, nagyon hatékonyan működő delegációnk, a New York Helsinki szeptemberi magas szintű találkozón, ahol a menekültek és migránsok témájával foglalkozó ülésen talán emlékeznek a visszajelzésre erről a fontos csúcsról New Yorkban 2016. szeptemberében, ahol a válaszok, a kívásokra adott válaszok körében a New Yorki deklaráció született meg, emlékeznek arra a vitára is talán. A parlament is rá volt magas szintű csúcson volt egy adhok delegációnk három taggal, Wikström asszony, Schlein asszony, e, mi Bizottságunkból a delegációs jelentési közös vita során januárban e, ismertették. Ezt követően koordinátorok úgy döntöttek, hogy meghívják a UNCCR e, képviselőjét a szakbizottsági eszmecserére a helyzetről és a fejleményekről a, a globális hatás tekintetében, és egy külön vitát tartunk majd a Global Compact on Migrants téma címmel. Ez, ennek a témának nagyon nagy figyelmet szentelünk. Mi is, meg a Fejletési Szakbizottság is ebben a házban, meg az AFET is. Ilyen formán egy második eszmecseret is tervezünk a nyár után, ahol konkrét országokkal is foglalkozunk majd. Remélem azt is, hogy Filippo Grandit is meghivatjuk, aki a főbiztosa a menekültügyi kérdéseknek, és arról is tájékoztatám képviselőtársamat, hogy az ENSZ főtitkára jövő héten beszél a plenárison, és ott a menekültügyi kérdések is napirendre kerülnek. Mindezek összefüggésében tehát mindenképpen aktuális és helyén való, hogy eljöttek vendégeink, üdvözlöm őket először. Hansen fő, szakpolitikai főtanácsadótól hallgatjuk meg a fenekültekre vonatkozó hatásokat, és az, hogy miképpen tudunk ezek eh, feltételek javításában mi részt venni. 15 percre megadom ennek a szót. Hansen asszony, parancsoljon! Tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen! Ez és nál nagyon nagyra értékeljük az önök érdeklődését, kötelezettségvállalásait, támogatását és azt a rendkívül jó együttműködést, amelyet folytathatunk önökkel. Hogy összefüggésbe helyezem a témát röviden, tavaly szeptember 19-én fogadták a New York deklarációt. Amikor akkor több mint egy millió menekült érkezett egyszerűen során Európába a deklaráció előtt, és a helyzet példátlan mértékű volt világszerte. A menekült helyzet Európában érzékeltettem a közösség, hogy valamit tenni kell az ügy érdekében. A világ sok részén élnek menekültek, és fogadnak be továbbra is nagy számú menekültet. Beldek úr, a kollégám fog erről majd mélyebben beszélni. Ám a New Yorki deklaráció főképpen azokat a közös vállalásokat tartalmazza, amelyeket az ENSZ tagállamok vállalnak a menekültekkel és a migránsokkal szemben. Ezek közös vállalásokat taglal egyrészt, másrészt konkrét vállalásokat is egyrészt a migránsok irányába. Egy olyan folyamatot elindítva, amely a, a biztonságos rendszer, rendezett és szabályozott migráció célját követi 2018-as céldátummal. Ez a folyamat, ezt a folyamatot a tagállamok vezetik, és Svájc és Mexikó New Yorki állandó képviselői koordinálják. A New Yorki Deklaráció egyes melléklete viszont meghatározza az átfogó menekültügyi válaszokat, és azt is megköveteli az ENSZ főbiztosától, hogy kezdeményezzen és vezessen egy átfogó menekültügyi választ adó keret felállítását, nagyszámú menekültet tehát kezelve, hosszan elhúzódó helyzeteket is magában foglalva. Belder úr majd e, e válaszadásról fog beszélni, az, az, az átfogó, az átfogó menekült ügyi válaszrendszert tesztelni kell annak érdekében, hogy a Global Compact on Refugees stratégiát előrányozza, hiszen erre a válaszra épül majd az a stratégia alapvetően. A menekültügyi főbiztos a Global Compact stratégiát éves jelentésében fogja beterjeszteni 2018-ban a főtitkár elé. Ez a jelentés aztán 2018. júliusában, augusztusában kerül véglegesítésre, és a Global Compact stratégia része lesz ennek. Ez aztán 2018 végén a közgyűlés elé kerül, és ott egy ENSZ állásfoglalás formáját ölti majd a UNSCR bevonásával, és ezt valószínűleg 2018 novemberében lépjük majd meg. Visszatérve azonban most arra a kérdésre, hogy mik a mostani lépések, az omnibus eh, állásfoglalás is eh, a tagállamok által irányított folyamat. Az északi skandináv országok irányítják, 2009-ben Svédország lesz a felelős az elfogadás előkészítéséért és koordinációjáért. Ez az állásfoglalás aztán reméljük egy operatív műveleti bekezdés is tartalmaz, mert a Global Compact meghatározásában ez fontos. Mi is lesz azonban ez a Global, Global Compact? Az ENSZ menekültügyi biztonságú egy menetrendet, egy roadmap-et készített a Global Compact témájában. Ezt elküldték önöknek, de a weboldalunkon is megtalálják a New York Deklaráció nyitó oldalán. A Global Compact-et úgy tervezzük, hogy ez lesz az átfogó menekültügyi válaszadó keret, ahogy a New York deklarációban is áll. Kerül, kerül majd ehhez néhány preambulum bekezdés, amely alapvető vállalásokat tartalmaz majd, a nemzetközi védelmi rendszert, mikéntjét megállapítva, az átfogó menekültügyi válaszadó keretet felállítva, és lesz benne néhány záró bekezdés is, amely kapcsolódik ahhoz majd, ami a Global Compact második része lesz. Ez a második rész egy cselekvési terv lesz, program lesz. A cselekvési program mind tartalmaz elemeket, amelyek a vállalások valóságos átutatását jelentik a gyakorlatba a 393 tagállam részéről, ahogy ezt átfogó keret meghatározza a New York Deklaráció alapján. A Global Compact tehát két úton halad. Egyrészt a válaszadási keret, a másik pedig egy cselekvési program. Egy cselekvési program létrehozásában egy sor ülést, konzultációt tartottunk először is. Volt egy éves konzultáció körünk NGO-kkal ebben az évben, az év második félben meghatároztunk tematikus szekcióüléseket, vitaszekciókat, melyek a Comprehensive Refugee Response struktúráját követték, de Bele úr fogja ezt majd taglalni, hogy miről is szólnak ezek az átfogó válaszok pontosan. És aztán lesz egy értékelés a végén, megvizsgálandó az, hogy a, ez a keret miképpen működik a gyakorlatban, hiszen más módot, módon végzi a, ezt a feladatot, mint a korábbi eszközök tették, és ha a főbiztos párbeszéde, amely december 12-én, 13-án ez évben kerül megszerezésre, lesz egyfajta megvitatása a tagállamok, a szakértők, NGO bevonásával, más ügynökségek, testvete bevonásával ennek a folyamatnak, és aztán 2018. februárjában a fő biztos beterjeszt egy úgy, úgy úgynevezett zéró tervezetet a globális hatásról. Ez pedig egy formális konzultáció alapja lesz az ENSZ tagállamok körében, és bár a New Yorki deklaráció meglehetősen konkrét a főbiztos teendőit illetően, és megbízza azzal, hogy Global Compact témában az éves jelentéséről szóljon, a közgyűlésnek beadandó jelentésében, és ezt tettük is, állami és nem kormányzati szervek bevonásával, ám szükség van egy olyan szövegre, amely széles konszenzuson alapul, és így a közgyűlés majd el is fogadja 2018 második felében. Tehát ez, a, ez a folyamat először informális konzultációk révén, aztán egyfajta leltárt készítünk, és aztán további konzultációk révén haladunk e cél felé az e, jövő év első felében. Ezt a folyamatot tehát meghatározza a roadmap. Most meg visszatérnék, illetve jelzem, hogy tudom, hogy a Global Compact a biztonságos, rendezett és szabályozott migráció témájában az állásfoglalás ebben a témában a két folyamatot egymástól függetlenül és különállóként határozzák meg. Tehát két külön folyamatról van szó, de a partnerekkel együttműködve azon dolgozunk, hogy legyen a kettő között komplementer hatás, és a közös vállalások mind a két folyamatban megvalósuljanak. Tehát vannak olyan területek, mint például a, az embercsempészet elleni harc, az emberek megmentése a tengeren, gyerekvédelem, az azonnali igények kielégítése is megfelelő figyelmet kapjon. Független attól, hogy ez most migránsok vagy menekültek körében megvalósuló lépések ezek. Az Európai Unió konkrétabb területéről szólva az Életek és Méltóság nevű szakpolitikai cím, amely 2016-ban született meg, ide sorolandó, és nagyon komplementer, nagyon konzisztens politika ez. A két a politikai cselekvés igénye hasonlóan fogalmazódik meg mind a két anyagban, az, hogy a kiváltókokat kell kezelni, az inkluzió, a társadalmi integráció fontos, a humanitárius és fejlesztési segítségnyújtás fontossága, és az, az a cél, hogy a közös célok érdekében ezeket meghatározzák. Világos tényalapú tervezésre van szükség, finanszírozás meghatározása, megoldások már a korai szakaszban, mind-mind olyan témák, amelyek egymást kiegészítőek és átfogóak. Ugye első üzenet, amelyet most hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy komplementer és konzisztens politikákra van szükség az Európai Unióban, a, ahhoz kapcsolódóan, amit mi az ENSZ körében tervezünk. Európa az átfogó menekültügyi vállalatban éllovas szerepet játszik, ezt is leszögezhetjük. A New York deklaráció ugyanakkor ilyen is ad az összes államnak arra, hogyan lehet a hosszantartó vagy tömeges bevándorlási kérdéseket kezelni, és e, Európa is része ennek a körnek. Sokan azt gondolják, hogy Európának csak az a szerepe, hogy finanszírozást adjon, de úgy gondoljuk, hogy vannak a befogadásra, a integrá- társadalmi a menekültügyi kérdésekre vonatkozóan is jó megoldások Európában. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontosak az üzenetek a válsághelyzetekben. Nagyon sokat hallottunk a, a menekült válságról, migráns válságról, ám voltak épp mi azt gondoljuk, hogy ha erős erőfeszítések történnek az együttműködésben, és, és megbízható szilárd partneri viszonyok, nemzetközi együttműködés működik, valóságos felelős megoszt, felelősség megosztással, ezek a helyzetek kezelhetőek, de mindenképpen az erős partneri viszony alapján kell, hogy megoldást találjunk. Európa esetében a finanszírozás adicionatására van szükség, úgy a humanitárius, mint a, mint a fejlesztési támogatásban, átfogó menekült válaszokat kell megtalálni, és itt a vezető szerepe Európában fenntartható. Van egy olyan terület, ahol úgy gondoljuk, az európai államok kicsit gyorsíthatnák a munkájukat, különösen a visszatelepítés összefüggésében, és ez a pótlagos jogi utak témájában. A főnököm Görögországban beszélt egy 80 éves asszonyjal, aki csónakra szállt, mert csak itt tudott a családjával egyesülni, akik egy EU tagállamban éltek. A visszatelepítés egyének számára nagyon fontos lehet, ám üzemet küld a menekülteknek, mert a 86%-a a, a világ menekültjének a a földgolyó déli részén a szegény országokban él. Nem, és nem a, a legmélyebb délen, úgymond Ausztráliában a névök. Tehát látni kell, hogy a menekültek többsége fejlődő országokban él, és itt kell megmutatni azt, hogy kézzelfogható eszközé vannak a felelősség megosztásnak. És igazi segítséget nyújtani azoknak az országoknak, amelyek hatalmas számú menekültet fogadtak be, és amelyek hatalmas terheket vállaltak magukra a tömeges beáramlással. Nekik kell segítenünk. Köszönöm elnök úr a figyelmet, és most szeretném átadni a szót Belde úrnak. Thank you. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, kedves uh, elnök úr, hölgyeim és uraim! Én szeretném kiegészíteni azt, uh, amit Hansen asszony elmondott, és azt szeretném hangsúlyozni három dolgot, amelyek közül az első, hogy azért mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy mik is a fő célok az egész keret tekintetében, és az, hogy hol állunk most az implementáció terén, hiszen talán ez a legfontosabb önök EU szinten és a tagállamok szintjén egyaránt, és a harmadik kérdés pedig az, hogy hogyan tovább. Én meg vagyok győződve arról, hogy az egész keret létjogosultságát az adja, hogy a nyomást egy kicsit csökkentsük azokra a kormányokra vonatkozóan, amelyek nagyon sok menekültet kell befogadjanak, akár 10%-át is az adott ország lakosságának. Láttuk, hogy melyek ezek az országok. Aztán másodszorban fontos az, hogy a menekültek megfelelő méltó életet tudjanak élni, és hosszú távon integrálódni tudjanak, illetve munkát találjanak. És harmadik kérdésként pedig meg kell vizsgálni azt, hogy a harmadik ország megoldások hogyan valósulhatnak meg a jövőben, tehát letelepítés szintjén, de tudjuk azt is, hogy ez önmagában nem az egyetlen lehetőség bár hozzájárul minden bizonyal ahhoz, hogy megoldjuk azoknak az embereknek az életét, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. De emellett szükség van a családegyesítésre, a további támogatásokra, például azon keresztül, hogy a munka erő rekrutációját hogyan végezzük. Aztán fontos a származási országbeli megközelítés, és biztosítani kell a visszautazás lehetőségét is a hosszú távú megoldások megvalósítása érdekében, és az újraintegráció területén is. Ezek a legfontosabb céljai a jelenlegi keretnek, úgy, ahogyan a tagállamok a jelenlegi formában elfogadták szeptemberben, 2016. szeptember 19-én. A másik dimenziója a felszólalásomnak arra vonatkozik, hogy hogyan is áll a helyzet jelenleg. Szeptember 19-i nyilatkozat után nagyon sok ország, azon országok is, amelyek itt is képviseltetik magukat, különböző vállalásokat tettek és ma ki is mondhatjuk azt, hogy vannak olyan országok, főként Afrikában, amelyek el is fogadták azt, hogy kísérleti országként, vagy fókusz országként szerepelhetnek a CRIS tekintetében. Az első ilyen Uganda, amely, mm, ahol csak 35 millióan élnek, de mégis több mint egy millió bevándorlót, illetve menekültet fogadtak az elmúlt hetek során. Ez is mutatja azt, hogy mennyire nagy lelkű Uganda, és továbbra is segít a dél-szudáni helyzet, illetve a szomáliai helyzet megoldása érdekében. Ugandán felül, ahol ugyan nagyon sürgős helyzetek alakulnak ki, ott van Tanzánia is, amely szintén megnyitotta kapuit több százezer menekült előtt az elmúlt évtizedek során, és ez is fókuszországként működhet. És aztán itt van Djibouti és Etiópia is. Ez a két ország megérdemli azt, hogy egy picit hosszabban foglalkozzunk velük, mert ezek az országok nagyon sok menekültet fogadtak be, de mégis nem feltétlenül nyitották meg a munkaerőpiacukat. Köszönhetően a szeptember 20-ai uh, vállalásoknak múlt évben volt egy politikai váltás, aminek az volt a célja, hogy uh, Djibouti és Etiópia és Uganda is jelenleg hozzá tudnak uh, járulni ahhoz, hogy a menekültek méltó életet élhessenek. Tehát ezt láthatjuk az afrikai kontinensen, és természetesen a szomáliai helyzet szintén nem hagyható a figyelmen kívül, és az EU, illetve a UNHCR is a önkéntes visszatelepítések, illetve más politikák terén segítette a menekültek visszatérését. Afrikán kívül azt láthattuk, hogy Guatemalában mutattak érdeklődést a program iránt. Természetesen majd megvizsgáljuk azt, hogy esetleg más országok is hajlandóak-e arra, hogy fókuszországként együttműködjenek velünk, és mely országok kérnek majd további támogatást ebben. Ázsiát megnézhetjük, Észak-Afrikát, illetve a közel is, és a világ más területeit azt láthatjuk, hogy nem csak azon országokra kell odafigyelnünk, amelyek megpróbáltak hajlandóságot mutatni arra, hogy CRRF országként működjenek együtt, és ez át is vezet egyébként a harmadik gondolatomhoz, a jövőbe vezető utakhoz. Ahogyan korábban is elmondtam már, az Európai Unió remélhetőleg tovább fogja segíteni azokat az országokat, amelyek fókuszországnak tekinthetők, főként azokra gondolunk, amelyek nagyon sok menekültet fogadtak be a világ menekült áramlatai közül. De ezen országok túl is teljesítették a feladatukat, mert vannak olyan országok, akik egyáltalán nem voltak hajlandóak ezt megtenni, voltak olyan országok is, amelyek egy vagy két éven keresztül befogadtak menekülteket, de aztán leállították ezeket a programokat. Az a cél, hogy a CRRF-et jelenleg nem úgy kell tekinteni, mint egy olyan eszközt, amelynek köszönhetően a menekültek a világ bizonyos területein tarthatók. Itt lehetőségekről van szó, újraletelepítések, családegyesítés és más eszközökön keresztül. Ezen kívül, és ez a felszólalásom utolsó része, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az össztársadalmi megközelítés, tehát a kormány, a hatóságok, a jogalkotási szervekhez kell fordulnunk, más partnereket, civil szervezeteket, és magukat a menekülteket is meg kell találnunk, velük is fel kell vennünk a kapcsolatot, hogy kezükbe vegyék életük irányítását, és méltóságos életet tudjanak élni. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy nagyon röviden tudott összefoglaltan elmondani mindent. Tudom, hogy a New Yorki delegációban részt vevő kollégák is majd erről részletesebben kívánnak beszámolni, hogy mindez mit jelentett a gyakorlatban. Még mielőtt a kollégák felszólalnának, szeretnék arra vonatkozóan iránymutatást adni, hogy hogyan kívánjuk a mai vitát lefolytatni, és milyen ütemtervet képzelünk el. Lesznek felszólalások, az egyik ugye a fő ö, megbízott és a külügyi szolgálat illetékes vezetőjével való eszmecserénk. Ez nagyon fontos találkozó, tehát a külügyi szolgálat részéről nem tudom, hogy ki van itt, hogyha hozzá kívánnának szólni, most az nagyon jó lenne. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen azt is, hogy lehetőséget adnak számunkra, hogy röviden fel tudjuk vázolni az Európai Unió a vállalásait a két globál kompaktal kapcsolatban. Természetesen elkötelezettek vagyunk abban, hogy vezető szerepet töltsünk ebben benne. Ez világos, hogy szükség van egy ilyen megközelítésre, hiszen a menekülés, tehát a menekült helyzet és a politikai helyzet ezt megkövetelik. Ahogyan elmondtuk már, az Egyesült államok is oroszlán részt vállalt ebből, és az, egyes, és az Európai Unió is holisztikai, holisztikus megközelítése van szükség. Az Európai Unió a problémák jobb kezelése érdekében megerősítette hozzáállását, főként Ázsia, a kelet, közel-kelet és Afrika tekintetében. Természetesen kiegészíti a mi programunk az ensz programot, és mind a kettő ugyanabba az irányba kell, hogy haladjon. Nagy lehetőség ez számunkra, hogy a saját Európai Uniós védelemre irányuló kezdeményezéseinknek is hangsúlyt tudjunk adni. A Global Compact nagyon fontos számunkra, és örülünk annak, hogy a UNHCR ennek az előkészítésében oroszlán részt vállalt. Az Európai Unió már a korai szakasz, előkészítő szakasz terén is részt vett a munkában. A külügyi szolgálat hajlandó magába, magára vállalni a koordinációs feladatokat, és a tematikus párbeszédet Genfben, amely a legfontosabb célokról valósul majd meg. Egy előreláthatóbb keret megteremtése érdekében, főként a nemzetközi védelemre vonatkozólag. Az Európai Unió az egyik legnagyobb donor annak érdekében, hogy megvalósuljon a védelem, például az ugandai kísérleti terven keresztül is ezt láthatjuk, és természetesen más donorokat, más befogadó országokat szeretnénk hozzásegíteni ehhez, hogy a New Yorki nyilatkozatban foglaltak minél hamarabb megvalósuljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen! És akik most hozzá szeretnének szólni, parlamenti képviselők, azok ezt megtehenték a New Yorki delegáció résztvevőit először szólítanám. Köszönöm szépen. Köszönöm, szeretném megköszönni a meghívott vendégeknek, hogy eljöttek. Számunkra kulcsfontosságú az, hogy a Global Compacttal kapcsolatos párbeszédet tovább folytassuk, és nagyon fontos a parlament számára az, hogy ebbe az egész folyamatban részt tudjon venni, és nyomon tudja követni azt. Először is nagyon örülök annak, hogy optimisták önök, de ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogy azért az Európai Uniót, mint bajnokot ünnepelni ezen a területen nem hiszem, hogy megfelel a valóságnak, hiszen a 2015-ös vállalásokat a 160 ezer fős letelepi, letelepítés kapcsán nem voltak képesek megvalósítani, a tagállamok tehát lemaradásban vannak, talán 14 ezer az a szám, akit ténylegesen sikerült áttelepíteni, és ezeknek, tehát ez, ez sokkal kevesebb, mint amit eredetileg vállaltunk. Mindezt akkor, amikor például Kanada 40 ezer szemét telepített le négy hónap alatt. Tehát itt az európai probléma nem gondoljuk, hogy az eszközök vagy a számok problémája lenne, hanem inkább az, hogy nincsen politikai egyetértés a közös megoldás támogatása mellett. A parlamentnek nagy a felelőssége, ahogyan egyébként az le van írva a szerződésben is, de a tanács és sajnos a bizottság az elmúlt időszakban úgy tűnik, hogy nem hallgatja meg azt, amit mi a parlamentben itt kimondunk, és az állásfoglalásainkban leírunk. Egy kérdésem lenne, a kérdés pedig a következőképpen hangzik. Mit gondolnak önök, hogyan változhat meg a politikai keret, és Főként a csúcs találkozó, amelyen mi is részt vettünk, az amerikai adminisztráció egy olyan beszélgetés, párbeszédet kezdeményezett, amely a konkrét vállalásokra vonatkozott. Na most az adminisztráció váltás óta hogyan néz ki ez a helyzet? Tehát konkrét letelepítési vállalásokra születette megoldás, vagy sem? Mi azt látjuk itt, hogy sajnos tendenciák mutatkoznak, vagyis a kérdés a következőképpen ragadható meg. Tavaly New Yorkban az Európai mm, Unió is kötelezettséget vállalt, de mégis ami most történik, az inkább a felelősség externalizációja, ez például az EU-Törökország megállapodás, vagy az EU-Líbia kapcsán világosan látszik, de az afrikai országokkal való együttműködésünkön is. 86%-a a világ menekültjeinek a déli féltekén található, úgyhogy látnunk kell azt, hogy nem jó irányba haladnak a dolgok, sőt. Köszönöm. Köszönöm szépen. következőnek megadom a szót. Döpré úr, köszönöm szépen, franciául fogok szólni, ha megengedi. Uh, merci, j'ai écouté uh, vos, vos interventions. Köszönöm szépen a prezentációkat, az előadásokat, nagy érdeklődéssel hallgattam azokat. Az első kérdésem az az, hogy megvan ugye a nyilatkozat, egy átfogó megközelítést tartalmaz ez, Európai Uniós szinten pontosan ezt a megközelítést próbáljuk érvényesíteni. A kérdésem pedig a következő. Lát, látják, hogy mi történik. Látják ezt a globális megközelítést. Önök szerint mi hiányzik Európában, mi hiányzik európai szinten ahhoz, hogy valóban megvalósuljon ez a nyilatkozat? Tehát a nyilatkozat értelmében vannak-e olyan területek, ahol úgy érzik hiányosság mutatkozik, deficit, és ahol valamit lépnie kellene az Európai Uniónak. Van-e ilyen terület, kell-e valahol fejlődnünk, javítanunk? Azt hiszem, hogy bizonyos területen már sikerült a teljesítményünket javítani, de önök szerint van-e még olyan terület, ahol deficit mutatkozik? Mit tehetünk? Második kérdésem, kicsit gyakorlatibb jellegű. Olyan országokról beszélt, ahol kísérleti projektek vannak folyamatban. Ez pontosan mit jelent? Mit tesznek ezek az országok? Mit tesz az ENSZ? Illetve elvárnak-e tőlünk valamit? mit kell tennünk, és pontosan szeretnénk látni, hogy milyen mechanizmus működik a háttérben. És végül az utolsó gondolat, azt mondta, hogy a cselekvési tervben fontos, hogy megfelelő finanszírozás legyen. Mit jelent ez? Tőlünk várnak további forrásokat, vagy pedig az Európai Unió tagállamaitól? Tehát meg kell nézni, hogy miről van szó a fejlesztési szinten. Ugye vannak olyan politikai erőfeszítések, amelyeket több ország támogat, és természetesen mi is. Szeretnénk tudni, hogy önök szerint mi az, ami hozzánk tartozik, mi az, ami a mi felelősségünk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Anna Gomes következik. Well, uh, I also welcome you. Um, én is üdvözlöm Önöket, és teljesen egyetértek el is lány kollégával, aki ugye rámutatott az EU-n belüli ellentmondásokra. A kérdésem pedig a következő. Hogyan lehet összeegyeztetni a globális kompakt nagy hangzatos célkitűzéseit, illetve a gyakorlatot, a mindennapi életet. Hiszen tegnap Újabb ezer embert mentettek ki a földközi tengerből. Ebben az évben 45 ezeren kockáztatták az életüket. Azért, mert nincs semmilyen biztonságos, kontrollált, jogilag elfogadott belépési út, csak az embercsempészek útja. Akár migránsról legyen szó, akár menekültről. mert Európa nem nyit meg ilyeneket. Nem lehet, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés az Európai Bizottság felé, hogy milyen biztonságos és jogilag elfogadott utakat tudnak kialakítani. Csak kérdezzük meg, hogy mi történik Kanadában. Aztán az üzenet egy része célzott kell, hogy legyen. Természetesen finanszírozásra, forrásokra van szükség, és így tovább, de maga az egész projekt nem ér semmit, hogyha nem tudunk vele változást elérni. Hogyha nem tudjuk valóban támogatni azokat az embereket, akik erre rászorulnak, gondolok itt a menekültekre. Kérdésem pedig az, hogy Európa eredményt tud-e produkálni a menekültek védelmében, hiszen illegális és immorális alkut kötöttünk Törökországgal. Látjuk, hogy hogyan jár el a kormány, és a UNHCR-nak itt nincs is semmilyen helyi képviselete. Nem nézik meg, hogy milyen jogi státusz van érvényben, és azt látjuk, hogy az Európai Unió inkább kiszervezni ezt a feladatot, a védelem feladatát. Gondolok itt Líbiára. Ö, hogyan vélekednek erről? Mi, mi a helyzet egy olyan országban, mint Líbia? Csak önmagunkat bolondítjuk, vagy valóban van itt esélye annak, hogy eredményeket érjünk el? És végül, meg tudjuk-e oldani a menekültek védelmét komolyan, akkor, amikor a legfontosabb életbevágóbb politikai kérdések előtt szemet hunyunk. Gondolok itt a humanitárius segítségnyújtásra többek között, illetve a fejlesztési megközelítésre. Tehát azt kell, hogy mondjam, engem megdöbbentett az ENSZ főtitkárának a beszéde, Götárez úrnak a beszéde Addis Ababában januárban, Meglepett az, amit a menekültekről mondott. Igen, tudom, hogy ez az ország nagyon sok támogatást nyújtott, azonban nagyon sok menekült is indul innen az elnyomó politikák miatt. Akkor az ENSZ főtitkár erre miért nem világít rá, miért nem mondja ki? Továbbra is szemet hunyunk ezelőtt a létfontosságú politikai kérdés előtt. Tehát ezek a kormányok elnyomó politikát folytatnak, Látjuk, hogy mi történik, nagyon sok etióp, Etiópiából érkező menekültel is dolgunk van, tehát ez a kérdésem. Elnök, köszönöm szépen, Cecil Kienge következik. Köszönöm szépen, Claude. Én is nagyon örülök annak, hogy ilyen lehetőségünk van a mai napon, és hogy meghallgathatjuk azt, hogy mi történik az új nyilatkozat kapcsán. És hogy lássuk, hogy merre fejlődik az egész folyamat. Röviden, még mielőtt kérdéseket tennék fel, elmondanám azt, hogy pontosan egy évvel ezelőtt ebben a parlamentben nagyon nagy többséggel megszavaztunk e-, egy állásfoglalást, amely pontosan azokra a dolgokra vonatkozik, amit a New Yorki nyilatkozatba is benne akarunk foglalni. Tehát a szolidaritás megvalósulására gondolok, tehát Dublin reformjára, illetve a humanitárius koridorok létrehozására, és a humanitárius vízumok, a migrációs, integrációs politikák és a migráció okaira való ráhatás. Tehát ha becsukjuk a szemünket, akkor azt mondjuk, hogy tökéletesen működik minden, hiszen mi leírhattuk már egy évvel ezelőtt azokat a dolgokat, amelyeket fontosnak gondoltunk. De legnagyobb megdöbbenésemre egy év telt el ugye, amióta mindezt megfogalmaztuk a szállásfoglalásunkban, és gyakorlatilag még mindig arról beszélünk, hogy egyáltalán kell -e ezekkel a dolgokkal foglalkozni, vagy sem. És főleg a valóság, amit már egyébként a saját szemeinkkel is tapasztalhattunk, például a családegyesítés, a letelepítés, a visszatérés lehetősége, és mindezek a problémák továbbra is ott vannak. Mikor lesz vége ennek a sürgős helyzetnek, hiszen régóta tudjuk, hogy mik a problémák, Úgyhogy én szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, hogy azt mondjam, hogy itt valójában a szolidaritás válságáról, egy politikai válságról van szó, és ugyanakkor nagyon álságosak vagyunk, mert Líbia esete azt mutatja, hogyha Líbiában akarjuk visszaküldeni az embereket, hát mégis miről beszélünk, ez hogyan hogyan gondolják önök azt, hogy lágerekbe küldhetünk haza, vagy vissza embereket? És aztán Djibouti kapcsán nagyon sok jemeni menekült van, és Jemenben, illetve Djiboutiban nagyon sok jemeni menekült élt, él. Őróluk nagyon ritkán beszélünk, de ők nagyon gyakran még egy másik országba sem mehetnek el, mert Djibouti modell országként működik, és ezért ezek a menekültek még csak át sem mehetnek máshová, és egy olyan dokumentumot kapnak kezükhöz, amely révén azt bizonyítják, hogy ők ott lakosok, és ezért ők nem mehetnek át máshová. Ez valóban így van? Ezt szeretném feltenni ezt a kérdést önöknek, és Anna egy politikai kérdést is felvetett. Amikor ugyanis letelepítésről beszélünk, olyankor a biztonságos országokra gondolunk elsősorban, és nem gondolkodunk el azon, hogy milyen politikai problémák, vagy milyen emberi jogi jogsértések történnek, de vajon mindezt valaki végig gondolja-e akkor, amikor a New York nyilatkozat előkészítése kapcsán felmerülnek ezek a problémák? Thank you, Cecile and uh, Bjork. Köszönöm, Malin Bjork következik. Thank you very much and thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a vendégeknek, hogy eljöttek hozzánk. Ahogyan önök is tudják, jó pár jogalkotási anyaggal foglalkozunk, ahogy a kollégák is említették, és megpróbálunk egy átfogó megközelítést alkalmazni a migrációs kérdésben. Én jelentéstevője vagyok az áttelepítési programnak, és az árnyék jelentéstevőkkel együtt dolgozom itt ebben a szakbizottságban, megpróbálva ezt minél sikeresebbé tenni. Ahogyan a kollégák is elmondták, úgy tűnik az EU nem döntött, hogy nem döntött abban, hogy milyen utat válaszol, hogy a kötelezettségvállalásoktól elhatárolódjon, vagy inkább felvállalja azokat, itt a szakbizottságban a kötelezettségvállalás mellett vagyunk, tehát önöket támogatjuk ebben a kérdésben, ez az első üzenetben. Jelentéstevőként ebben a témában azt szeretném még elmondani, hogy az áttelepítés természetesen csak egy része ennek a kirakójátéknak, ott van a családegyesítés és, és más kérdések, azonban az áttelepítés egy fontos megoldási lehetőség. Our, uh, ambition here in... Itt az Európai Parlamentben kollégákkal azon dolgozunk, hogy ambíciózusabb programot alakítsunk ki, mint a mostani javaslat. Erre vonatkozóan szeretnénk hallani a javaslataikat, szeretnénk a programok minőségén javítani, szeretnénk a számokat emelni, illetve az üzenetet is meg változtatni. Mert igen, az Európai Unió nagyon fontos szereplő lehet, és hogyha nem lépünk az áttelepítési kérdésben, akkor azt hiszem, hogy a megfelelő üzenet tolmácsolásában is kudarcot vallunk. Úgyhogy nagyon örülnénk annak, hogyha erre vonatkozóan, a mostani anyagra vonatkozóan megjegyzésekkel élnének. A UNHCR nagyon fontos partner, és természetesen a tanács aktív szerepet vállal, de azt hiszem, hogy az EU-nak kollektívan együtt föl kell emelni a hangját, és közösen kell lépni. Nem tudom, hogy a földrajzi prioritások kérdésében van a véleményük, ahogy több kolléga elmondta már, nem lenne helyes az, hogy hogyha a humanitárius erőfeszítés területén hiányosságok mutatkoznának. Tehát itt lépnünk kell. Azt javaslom, hogy az EU-s programot a globális áttelepítési szükséglethez kellene igazítani. Erre vonatkozóan várom a megjegyzéseiket, és kérem, hogy akár később írásban is nyújtsák be a véleményüket. Elnök, köszönöm szépen, és végül Bárbara Spinelli következik. Grazie, Presidente. Io ho qualche domanda. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a UNHCR jelenlétét, és néhány kérdésem lenne a nyelvezettel kapcsolatban, tehát az alkalmazott nyelvezetre, nyelvre gondolok. Mert nagyon fontosak lehetnek a szavak, és a roadmapben alkalmazott szavak nem mindig világosak, vagy pedig még akár túlságosan finomkodó kifejezések ezek. Azt szeretném tudni, hogy mit értenek önök pontosan a self-reliance alatt, tehát arra, hogy ő magát képes legyen ellátni. Ez állandóan megjelenik a szövegben, de nem egészen értem, hogy ez alatt pontosan mit értenek. Aztán egy másik fontos kérdés az észak és a dél közötti kapcsolat. Itt arról van szó a szövegben, hogy segítsük azokat az országokat, támogassuk, amelyek befogadják a menekülteket, és javítsuk a harmadik országbeli helyzetet, feltételeket. Itt megint csak eufémizmusokat olvashatunk, de én jobban szeretném látni azt, hogy pontosan mit értünk ez alatt. Szerintem sokkal világosabban kellene fogalmaznunk, egyértelműen, és fel kellene szólalnunk az ellen, hogy mennyire nem létezik egyensúly globális szinten észak és dél között, hiszen 86%-a a menekülteknek a világ déli részéről érkezik, hát akkor itt nem arról kellene beszélnünk, hogy segítsük azokat az országokat, akik befogadják a menekülteket, hanem erről a nagyon mély különbségről is beszélnünk kellene. Aztán a haza visszatoloncolás vagy hazaküldés kérdése, vagy visszatérés kérdése, ezt iga, sem igazán értem. Mi az, hogy fenntartható és önkéntes visszaküldés? Önök is tudják, hogy Európa harmadik országokkal kötött megállapodásai, főként Afganisztánnal kapcsolatban bizony kötelező vagy erőszakos visszatérítést vagy toloncolást is tartalmaznak ezek a megállapodások. Én nem igazán értem, hogy önök itt mit beszélnek, hiszen itt még a kísérő nélküli fiatalokat is kitoloncoljuk, úgyhogy nem igazán látom, nem igazán értem azt, hogy önök miért beszélnek úgy Európáról, mint egy jó példáról a világban. És aztán a messaging, tehát az üzenetpolitika kérdése, Örülök annak, hogy önök elismerik azt, hogy a menekültek és a gazdasági bevándorlók körében nagyon nehéz problémák mutatkoznak, mert nagyon nehéz őket megkülönböztetni egymástól. Hát Európában ezt megtesszük, tehát mi gyakorlatilag azt mondjuk, hogy a legtöbb bevándorló az gazdasági bevándorló, vagy gazdasági tehát őket mind visszaküldjük. És végül pedig az éves jelentések és a civil szervezetekkel való együttműködés kapcsán megint csak önöknek azt is tudniuk kell, hogy itt a civil szervezeteket nagyon kemény támadások érik, főként a Szicília partjainál, illetve Líbia közelében tevékenykedő a civil szervezetek, akik kimentik az embereket a vízből, nagyon nagy nyomás alá vannak helyezve, a közvéleményt befolyásolják, és azt mondják, hogy Líbiában, vagy azt állítják róluk, hogy Líbiában konkrétan ezek a civil szervezetek toborozzák a menekülteket, hogy jöjjenek minél többen. Köszönöm szépen a kollégáknak a kérdéseket. Én is hozzátennék még egy utolsó kérdést. Volt egy előkészítő mely nagyon nagyban segítette a munkánkat. Ám a, a Global Compact ügyében, hogy emlékszünk arra, milyen választások álltak előttünk annak idején sok probléma abból adódott, hogy nem hajtják végre a döntéseket. Van egy részletlen szakpolitikánk, vannak politikáink, nem azokban van a hiány, hanem itt a végrehajtás. És a politikai akarat hiánya, a szolidaritás hiánya, az, amit érzékelünk, Kienge asszony is beszélt erről. A kérdésem tehát a Global, Global Compact-ra vonatkozó politikákat illeti. Múlt héten a főtitkár jön, ugye a is elé, vajon ugye ez nem egy kötelező eszköz, semmi módon nem tekintető annak. De ugye tudatni kell az emberek kell ennek a létét. Kérdés, hogy ismerik ezt az emberek? Hogyan lehet növelni az ismertségét? Biztosítva azt, hogy a nem végrehajtásból adódó problémák megoldódjanak vajon a főtitkár beszéle majd erről a végrehajtás hiányáról, különösen olyan politikák gondolok, mint a resettlement, meg a relokáció, amely abszolút kudarc. Köszönöm. I think there've been many more comments. Nagyon sok hozzászólás, több hozzászólást kaptam, mint kérdést volt a kép, és hát a téma súlyához képest ezek illőek is. Egyes kérdések voltak éppen a, a probléma lényegét tárják föl, azt, hogy hol kell az Európai Uniós tagállamoknak, illetve az Uniónak magának gyorsítania. Itt főleg a resettlement az a terület, ahol, eh, ahol, ez igaz, ahol joggal mondható, hogy ez ugye, Európa Bizonyos szempontból éllovas. Úgy gondoljuk, hogy többet lehetne tenni a resettlement témájában, család egyesítés vonatkozásában, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Európai Uniós tagállamok növeljék és, és diversifikálják a kvótáikat, és hogy az Európai Uniós visszatelepítési keret a globális igényeknek feleljen meg, ne egyfajta nemzeti érdeket képviselő politika alapján működtessék, hanem egy szélesebb körű rendszerben a menekültek igényeihez is igazítva. Azt is fontosnak tartom a resettlement mellett, ez is fontos, tehát és többet lehetne tenni itt. A családékésítés, egyszerűsítése is kulcsfontosság olyan terület, ahol megint csak konkrét figyelmet kell szentelni, több figyelmet kell szentelni a dolognak. És persze meg kell nézni a kapacitások összekapcsolásából, a poolingból adódó lehetőségeket, kiaknázható lehetőségeket az Európai Uniós intézmények várjuk, hogy a komplementer, a komplementer menekült útvonalak, illetve migráns útvonalak tekintetében is többet tegyenek hogy politikai összefüggésbe helyezzük mindezt. Kérdés, hogy a politikai jogtotesztus változik-e a Léda csúcs, ahol Obama elnök és más társ vendéglátók is felszólaltak annak idején, nagyon konkrét nyilatkozatokat és ajánlásokat tettek az EU tagállamok részéről is de a befogadó államok részéről is. Sokan megkérdezik tőlem, hogy hogyan lehet, hogy maga a UNHCR-nál dolgozik, és mindig reménykedik. Hát éppen eb- emiatt, az ilyen rendezvények miatt vállalások adódóan. Ugye Törökországban 500 ezer menekül gyerek jár iskolába EU támogatás révén. És nagyon sok menekült jutott be a munkaerőpiacra, jutott megérhetéshez ilyen témák, ilyen finanszírozások és ilyen programok révén. Ugye a politikai kontextus persze nagyon bonyolult és összetett, mi nem politikai szervezet vagyunk, de azért mindig nagy figyelemmel figyeljük a választásokat világszerte nyilvánvalóan, és és hát látunk nagyon aggasztó fejleményeket, beszédeket hallunk a, a biztonság politika és a menekült ügy összekapcsolása különféle narratívákban nagyon súlyos folyamat. Szerintünk a menekültek ö, védelme nem összeegyeztetetlen a nemzetbiztonsággal. Úgyhogy, de hát a politikusok kell, hogy vezető szerepet vállaljanak ennek bizonyításában és ami pedig a főtitkárt, az ENSZ főtitkárt illeti a Dősödbrüggi látogatását, tehát a nevében nem tudok beszélni persze, de volt portugál miniszterelnökként és főbiztosként szerintem nyilván nagyon jól reflexiókat várhatunk tőle. És hát a preventív diplomácia nagyon közel áll az ő eszközrendszeréhez és gondolkozásához, és ilyenként nagyon értékes hozzájárulást tehet a megoldásokhoz. Mindegyik fontosságúak azok a vésztervek, amelyek készen kell álljanak, kapunk korai riasztásokat, a világszerte érzékelhető helyzetekről, mozgásokról, konkrét hozzájárulásokat is lehet tenni, ami a végrehajtást illeti. Azért gondoljuk azt, hogy a New Yorki deklaráció olyan fontos, mert éppen azért, mert újra hangsúlyozza azt a vállalást, amelyet a menekültügyi egyezmény mellett tettünk, és több emberi jogi eszköz vonatkozó jogi keret tekintetében is. Hát persze minden szakpolitika annyira jó, amennyire a végrehajtása működik. Igaz ez itt is. Fontos, hogy konkrét a végrehajtás valósuljon meg a már működő keretek tekintetében. Ugyanezt mondhatjuk a migráns oldalon is. Ugye a menekült tekintetében is egyetemleges emberi jogokat kell fenntartani. A finanszírozás persze probléma és gond. Egy olyan országban, mint Uganda például, ahol nagyon progresszív menekültügyi politikát folytatnak, megtesznek mindent, hogy bejutassák őket a munkaerőpiacra, oktatást, termőföldet adnak. Továbbra is súlyosan alulfinanszírozottak ezek a jó programok Ugandában. Nem csak az Európai Unióhoz fordulunk, vagy a tagállamokhoz ebben az ügyben természetesen, hanem ugye önök nagyon komoly donorokat képviselnek, és akkor jó rész jómódú országokról beszélünk itt. A szolidaritásról beszélt az előző főtitkár is. Nem a számokkal van a baj itt, vagy a válság nem a számokban van, hanem a szolidaritás hiányából jelezte. És a helyzetek kezelése 2015-ben 1 millió ember jött Európába, amelynek több mint 500 milliós a lakossága, és hát összevetjük mondjuk Libanon, Libanon helyzetével, ahol négy emberből egy menekült. Tehát ahol van akaratot, van megoldás is. A libiai témavitában nem vagyok annyira jártas, de hát nyilvánvalóan itt, itt biztos a politikai kérdésekkel is foglalkozni kell. Ez akutan érzékelhető, és mi is tudjuk. És a, a biztonsággal nem bíró országba való visszatérítés problematikáról is beszélni kell. Unitárius segítségnyújtásra igényt tartok, hatalmas számú magáért beszél a, a fenntarthatóság, a, a pilot országok sajátságos aspektusaival kapcsolatban elhangzott sok minden. And, uh, yes. Igen. I'll leave it there and hand over to... Hát itt abban, hogy nem átadom Belder úrnak. Köszönöm szépen a reflexiókat. Őszinték voltak, mint mindig. És hát köszönöm a, a kommentárokat, is ezeket majd megszívleljük. Ugye jogos kérdések és kétek is felmerültek, ezekkel foglalkoznunk kell a politikai vezetés meghatározásában. Um, thank you. Uh, to complement a bit, I think um, um, from all the very... Köszönöm Szeretném kiegészíteni ezeket az egyértelmű kérdéseket. One is that... És két uh, üzenetem lenne. Az egyik az, hogy eleget teszünk-e, a válasz az, hogy nem. Többet kellene tennünk, azért, mert nagyon nagyok a szükségletek, és itt nem csak arról van szó, hogy meg kell találni a megoldásokat a meglévő problémákra, hanem nézzük meg, hogy mi az, ami kiváltó oka a helyzetnek. Vannak olyan intézmények, amelyek jobban ismerik a helyzetet, és tudnak tenni a forrás országnál, és meg tudják különböztetni azokat, hogy kiknek van szüksége, illetve nincs szüksége nemzetközi védelemre. Minden esetre az biztos, hogy az emberek és az önök kormányai is választ adnak a helyzetre. Tehát látjuk azt, hogy nő és javul a helyzet a regisztráció területén, és a pénzügyi támogatás területén a donorok, a partnerek számának növekedése is tapasztalható. Tehát nagyon sok országban változnak a politikák is, és itt nem csak arról van szó, hogy támogatásokat, forrásokat adnak erre, hanem a politikai támogatás is nő. Persze természetesen lehetne tenni ennél többet is. Voltak olyan kérdések is, amelyek arra vonatkoztak, hogy mire van szükség európai szinten. Nos, hát ez egy olyan kérdés, amely nagyon is legitim, és én azt gondolom, hogy itt legalább két olyan területet is említettek, ahol európai szinten jobban lehetne teljesíteni. Egyrészt növelni kell a befogadott emberek számát, és azok az országok, amelyek leginkább tettek ezen a területen, most hát ez az Egyesült Államok volt, de ott most nagyon nagy változások tapasztalhatók. Európától nem fogjuk azt kérni, amit nem tud megtérni, vagy amit nem, nem tud megtenni, vagy nem tudott megtenni a múltban, de azt viszont szeretnénk kérni, hogy javuljon a helyzet. Ez egy olyan üzenet, amelyet minden alkalommal, minden lehetőséget kihasználva átadunk az európai félnek. Politikai, gazdasági támogatásra van szükség, az embereknek meg kell adni azt a reményt, hogy a családegyesítés megtörténhet velük, és kapnak, letelepedhetnek, mert ezen keresztül tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek ne akarjanak a földközi tengerbe, vagy a Afrika déli területén a tengerbe fulladni, és akkor még nem beszéltem Ázsiáról lehetne jobban és többet tenni? Természetesen igen. Minden esetre Kanada példája nagyon pozitív, És itt szeretném javítani magamat. Mi nem gondoljuk azt, hogy a jemeni menekültek ne kapnának lehetőséget arra, hogy letelepedjenek. Senkinek sem tiltjuk meg, hogy letelepedjenek, de az biztos, hogy megvizsgáljuk a származási országbeli helyzetet, illetve a befogadó ország helyzetét, és elképzelhető, hogy nem teljesen naprakész a helyzettel kapcsolatos értékelésünk, de minimum két-három évet vesz igénybe az áttelepülés, tehát vannak olyan helyzetek, amikor ez elhúzódhat, de senkit sem tiltunk el attól, hogy letelepedjen máshol. Kivétel ez alól az, amikor már nem minősül menekültnek az illető személy. Ennyit tudok elmondani Djibouti és a jemeni menekültek kapcsán. Cecil asszony beszélt a, visszatoloncolásról, illetve a visszaküldésről. Ezzel kapcsolatban a kérdéseket egymás kiegészítéseként kell, tehát együtt kell kezelni, hogy mit jelent az, hogy self-reliance, tehát hogy magára számíthat. Hát arról van szó, hogy szeretnénk segíteni az embereket. Nem mindenkinek van szükséges segítségre, de vannak olyanok, akiknek igen, ahhoz, hogy olyan környezetben élhessenek, amely emberhez méltó. Vannak olyan személyek, akik gazdasági tevékenységen keresztül tudják ezt megteremteni maguknak, vannak, akik vállalkozni szeretnének. Tehát ez a self-reliance, ez az önellátóvá válás, ahhoz kell hozzájáruljon, hogy az illető személy emberhez méltó életet tudjon élni. Aztán az önkéntes hazaküldés, vagy az integráció is lehet ilyen lehetőség. Ezek a legfontosabb üzeneteink. Minden esetre az biztos, hogy a New Yorki nyilatkozattal kapcsolatban is érkeztek még kérdések. Talán a felnök úr segíthet ki bennünket ebben, hiszen itt nem egy kötelező jellegű nyilatkozatról van szó. Minden esetre a menekültek védelme nagyon mm, fáradtságos munka, bizonyos indikátorok segíthetnek a helyzet jobb megítélésében, és itt olyan eszközökre van szükség, amelyek a kötelező eszközöket kiegészítik. Köszönöm szépen! Én is szeretném megköszönni a két meghívott vendégünknek, hogy eljöttek a mai napon, és itt vannak velünk. Régóta vagyunk kapcsolatban, de önök is hallhatták azt, hogy itt azért az emberek eléggé kritikusak, és pontosan ismerik a helyzetet, tehát jól tudják, hogy mi a helyzet tudják, ismerik a problémákat. Én azt szeretném világosan kimondani, hogy természetesen mi támogatjuk Önöket, és a libés koordinátorok már most is azt javasolták, hogy megfelelő follow-upra nyomon kötvetése van szükség a New Yorki folyamat kapcsán, tehát 2018. szeptemberéig záródik majd be ez a folyamat, úgyhogy kérjük, hogy a bizottság külügyi szolgálatánál dolgozó kollégákkal együtt tudjuk nyomon követni ezt a helyzetet. Januárban találkozni fogunk velük. És szeretnénk kulcsfontosságú találkozókon rendezni ezt a helyzetet. Aztán itt van a UNHCR-ral való megállapodás, illetve a párbeszéd folytatása és szeretnénk növelni a részvételt is, a kollégák részvételét ebben. Mert a bizottság a külügyi szolgálatának kulcsfontosságú szerepe van ebben, és reméljük, hogy más szakbizottságokkal itt a parlamentből is fel tudjuk venni a kapcsolatot, főként a fejlesztési bizottságra gondolok, de most nézem, hogy a kollégák a külügyi szolgálattól mit szólnak ehhez, és mindenképpen a vonatkozó ülésekről majd informáljuk a kollégákat. Még egyszer köszönöm szépen. Köszönjük szépen a kollégáknak ezt a magas szintű felkészültséget. És most folytathatjuk a munkát. So, thank you very much. So, colleagues, as our, our um, guests are leaving, uh, we have to now move to... Tisztelt kollégák, lépjünk tovább a négyes napi rendi pontra, bár ugyan kicsit csúszásban vagyunk, de azt hiszem érdemes volt végigvinni ezt a vitát. Tehát a negyedik pont következik, ez pedig az Afganisztán és az Európai Unió közös fellépése migrációs kérdésekben, ez az úgynevezett Joint Way Forward. Ezt az elképzelést 2016. október elején indítottuk útjára, és novemberben, tavaly novemberben a koordinátorok, illetve a jogi szolgálat jóváhagyta. A jogi szolgálat véleményt készített 2017. március elején, és április 14-én a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a jogi szolgálattól azt kérik, nyújtsák be véleményüket, illetve prezentálják a libének. Most pedig megadom a szót először Popspilisova Batovszka asszonynak. Eh, Anna oh, eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek, ahogyan elmondta az elnök úr, az önök szakbizottsága egy jogi véleményt kért a migrációs kérdések témájában Afganisztán és az EU közös fellépését illetően. A jogi szolgálat véleménye három különböző kérdéssel foglalkozott először is, hogy ez az anyag nemzetközi megállapodásnak nyilvánul-e, ahogy a TFU 5. cikkében ez szerepel. Második kérdés, mit jelent ez a közös fellépés, illetve az Európai Uniós tagállamok, valamint intézmények lépései, olyan ö, eredményt produkálnának el, mint egy, ö, egy befogadási megállapodás, visszafogadási megállapodás, illetve harmadik esetben, harmadik kérdés pedig, hogy milyen előjogai vannak az Európai Parlamentnek ebben a kérdésben. Ahogyan elmondtam, március 17-én adta ki a jogi szolgált saját véleményét. Nos, ami ezt a közös fellépést illeti, valóban 2016. október 3-án hagyta ezt jóvá, jóvá Afganisztán, illetve az Európai Unió egy nyilatkozat formájában. És ez a közös kötelezettségvállalásról tesz tanúbizonyságot annak érdekében, hogy megerősítsék együttműködések, együttműködésüket az illegális migráció megállítását, a megelőzése céljából, illetve az illegális bevándorlók visszafordításának céljából. A kérdés pedig, hogy ez a közös felépés nemzetközi megállapodásnak minősül-e. Nos, megvizsgáltuk ezt az eszközt, az Európai Bizot, Bíróság joggyakorlatának függvényében. A résztvevő felek szándékától függ az, hogy egy ilyen megállapodás kötelező érvényű-e vagy sem. Tehát ez a felek szándékától függ, hogy úgy döntenek-e, hogy a nemzetközi törvények értelmében kötelezővé tartják maguk számára. Megvizsgáltuk tehát ezt a megállapodást, illetve meg kell vizsgálni a megállapodás aláírásának körülményeit is. Ami a közös fellépést illeti, egyértelműen megfogalmazzák szándékukat a felek a dokumentumban, és a dokumentum kimondja, hogy nem kívánnak nemzetközi, a nemzetközi jog értelmében kötelezettségeket megfogalmazni, illetve jogokat. Ezen kívül a dokumentum nyelvezete és arra utal, hogy ez egy közös nyilatkozat, és nem pedig egy nemzetközi megállapodás. Ezt erősítik meg a dokumentum aláírásának körülményei is. A közös fellépést diplomáciai szen ö, alacsony szintű ö, diplomáciai szinten írták alá mind a két fél részéről. Ki kell mondani, hogy nemzetközi szinten politikai döntés az EU részéről az, hogy egy jogi, jogilag kötelező érvényű nyilatkozatot írjon alá, vagy pedig egy politikai, vagy elfogadjon egy politikai kötelezettségvállalást, ez mindenkire igaz. Tehát vagy kötelező érvényű megállapodást ö, köt akár egy harmadik ország az EU-val, vagy pedig egy nem kötelező érvényű keretben működik együtt. Ennek eredményeképpen arra következtetésre jutottunk, hogy ez a megállapodás az úgynevezett puha jogalkotási eszköz kategóriájába tartozik, amely egy közös fellépés. Ezeket a puha jogi eszközöket gyakran használják a nemzetközi kapcsolatokban, és ez lehetővé teszi azt, hogy a politikai pártok politikai kötelezettségükről tegyenek tanúvallomást, anélkül, hogy jogilag kötelező érvényű eszközöket írnának alá. Ezeket a, az Európai Bíróság esetjoga is elismerik, Például az Európai Unió Törökország nyilatkozat kapcsán is így járt el az Európai Bíróság, ami ennek a fellépésnek a következményeit illeti, az Európai Unió, illetve Afganisztán jogilag nem kötelezett arra, hogy kövesse az előírásokat, és ugye ez teljesen más, mint a visszafogadási megállapodások. Természetesen ez a közös fellépésnél gyakorlati eredményeket hozhat. Az afgán nemzetiségű állampolgárok visszatérítését illetően, ez hasonló a visszafogadási megállapodáshoz, de csak abban az esetben, hogyha mind az EU, mind pedig Afganisztán tiszteletben tartják az együttműködés feltételeit a dokumentum értelmében. Azonban ez a dokumentum csak politikai megállapodásra épül, ezért így annak bizonyossága alacsonyabb szintű, mint a visszafogadási megállapodásban. Ami pedig a jogorvoslatot illeti, ezt ezeket nem érinti ez a közös fellépés, hiszen az érintettek ö, jogorvoslatot kaphatnak. A visszatérítés irányelv 13. cikkének, cikkének értelmében, illetve a nemzeti jogszabályok értelmében is. A közös fellépés ezen nem változtat. Egy visszatérítési döntés, mondjuk egy afganisztáni visszatérés esetében meg kell, hogy vizsgálja a visszatérítési országban való ö, szituációt, illetve helyzetet, illetve az adott visszatérítendő személy helyzetét is. Tehát, amennyiben Afganisztán megsértené a non-refoulement elvét, akkor egy ilyen visszatérítést fel kellene függeszteni, tehát nem léphetne életbe. Egyébként nagyon fontos megjegyezni, hogy egy nem kötelező érvényű nyilatkozatról van szó, és ez nem érinti a bevándorlási politikával kapcsolatos jogi keretét az EU-nak, ami pedig a parlament előjogait illeti kötelezettségeit. A 218-as cikk kitételeit nem alkalmazhatjuk, hiszen nem egy nemzetközi megállapodásról van szó. Ennek ellenére a parlamentnek joga van arra, hogy éljen másféle hatáskörével, és nem jogi, hanem politikai lépéseket tegyen, és alkalmazza a puha jogi eszközöket a harmadik országokkal migrációs témában. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok, és természetesen készen állunk arra, hogy válaszoljunk a kérdésekre. So... Jó, jó példája ez nem tudom, önök így látják-e, például azoknak a dolgoknak, ami nagyon fontos egy bizonyos időpontban, aztán ugye a Libében is nagyon sok fontos téma merült fel, és aztán később egyre kevésbé érthetővé kulcsfontosságú a parlament szerepkörét illetően, és a kinevezés aztán a vége felé történt. Annyi minden fontos dolog volt, nem is tudjuk már ki, melyik képviselő kért jogi véleményt, elnézést, nem emlékszem. Barbara, te egyike volt ezeknek? Jó. Nagyszerű, nagyszerű. Barbara, parancsolj akkor először. Aztán Cecil. Grazie, Presidente, grazie per eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok a jogi szolgálatnak ezért a jogi véleményért, amelyet elkészített, és nagyon nagy segítségre van nekünk a, jog, a kérdések rendezésében. A jogi szolgálatnak feltett kérdés az volt, hogy az okai annak, hogy nem volt eddig hagyományos nemzetközi megállapodás, és csak a, a puha jogszabály alkotás eszközévé lehettünk. Vettük fel a kérdést, hiszen nagyon gyakran elmondjuk, hogy a fő gond éppen a parlament fel, felügyeletében érzékelhető. Nagyon érdekes dimenzió ez. Ugyanakkor egyik fő oka annak, hogy nem, ment, nem haladtunk kötelező megállapodás felé, az az volt, hogy bármely afgán kormányjal is tárgyaltunk, ott mindig nagyon nagy megosztottság volt érzékelhető. Azt illetve, hogy milyen természetű és milyen jogi formájú megállapodást szeretnének kötni és nyomást gyakoroltak az Európai Unió részéről, és ugye az afgán kormányok mint ezek ez túl erőteljes ez a nyomás. De a külügyi szolgálat dokumentuma is 80 ezer ember hazatelepítéséről beszélt egy menetben, és a, gen, a Genfi Egyezmény elő is írja, hogy egyedi vizsgálatot igényel minden egyes személy ügye. Ugye külügyminiszterként is az Afganisztánba való kényszervisztelepítés ellen voltunk. A kérdésem a következő. A, van-e valamiféle rendelkezés a nem kísérlet nélkül utazó kiskorúak kényszervisszatelepítését illetően? Hiszen ezek a dolgok ugye határ esetet jelentenek, a, a jogosság vagy a legalitás határmesdjén vannak, és éppen ezért az ilyen megállapodások éppen ezért kell szoft, puha jogszabályokká alakítani. Más szóval az Európai Parlament nem tudja ezeket felügyelni, még harmadik országok tekintetében sem. Nem vizsgálja őket, egyik oldal sem. A, köszönöm, hogy az Európai Parlament jogi szolgálata ö, élt a lehetőséggel, és fontos, hogy feltegyük a kérdéseket, ám önmagában ez nem elég. Egy vizsgáló bizottság feltárásról is szó esett. Én a frakcióm nevében azt szeretném kérni, hogy legyen vizsgálott bizottság ebben a témában, álljon föl. És itt nagyon sok olyan napirendi pontot érzékeltünk, amelyek önmagukban is kockázatosak. És, mint mondottam, a nemzetközi jogszabályok betartását illetően egyfajta határeset jelentenek nemzetközi kötelezettségek vállalásában és a kényszer visszatelepítés végrehajtásában. Köszönöm, Abra, nagyon átfogó volt, amit mondtál. Következő Cecil. Köszönöm szépen, Claude. Hadd kezdjem én is azzal, hogy elmondom. Az EU-Törökország deklarációról beszéltünk múltkor, most pedig az EU Afganisztánról. A demokratikus legitimitás kérdése súlyosan merül fel itt, az Európai Parlament hatásköreit is érinti ez. Szerintem nem helyén való, hogy Afganisztán biztonságos harmadik országnak tekintjük, és ez, ez csak egy úgy önfelmentés. Új megoldásokat kell találni, nem elég, hogy csak úgy felmentjük magunkat, vagy megkönnyítünk a lelkiismeretünkön. ismeretünkön tehát a biztonságos harmadik országok meghatározásában, különösen egy egyedül utazó, kísérlet nélkül utazó kiskorúak esetében ne feledkezzünk meg arról hogy nagyon sokan vannak ilyenek Olaszországban. Egyes régiókban. Velük mi történik majd? És egyáltalán milyen közös cselekvéseket terveznek? Hogyan szervezik majd a visszatérítést meg? nekem úgy tűnik, hogy nagyon sok hiányosság van ennek a meglepadásnak. Anna Gomes. Köszönöm szépen a jogi szolgálatok által elkészített véleményt, csak megerősíti azt, hogy ez a megállapodás annyit se mint a papír, amire írták. Mert ő nem legalizálja azt, amit nem is lehet legalizálni, azaz a kényszer visszatérítését, az embereknek Afganisztánba, amit nyilvánvalóan nem lehet biztonságos harmadik országnak tekinteni, és nem tart, ha, nincs benne biztonságos zónák sem. Úgyhogy azok, akik aláírták a szubali kérdést, azokat támogatom, és Barbarát is abban, amit elmondott, hogy szükség van arra, hogy az Európai Bizottság és a tanács válaszoljon, azon konkrét esetekben, esetekre vonatkozóan, ahol megtörténtek ilyen visszatérítések, afgánokat visszatelepítettek, egyáltalán milyen gyakorlatok, mi, mi, mi, mi a gyakorlat ebben, ebben az úgy soft dealben, ahogy ezt nevezik, És ugye nyilván az volt a cél csak hogy, hogy félrevezessék az európai közvéleményt. És tömegesen visszatelepítsenek embereket Afganisztánba. Ez össze nem egyeztethető a nemzetközi joggal, össze nem egyeztethető a tagállami kötelezettségvállalásokkal. És szeretném tudni, mi történt azokban a konkrét esetekben, amikor az embereket, amikor embereket visszatérítettek Afganisztánba, és hogyan lehet ezeket az eseteket bármilyen módon orvosolni a tagállamok, amelyek ezt tették, vagy hogyan számolnak el a felelősségükkel, és különösen aggaszt az, ahogy elmondtam, ugye tudom, hogy sok esetben Afganisztánból EU-ban menekült emberek, így vagy úgy, együttműködtek európai nemzetközi koalíciós erőkkel Afganisztánban. Európai csapatokkal működtek egyet, mint tolmácsok például. És különösen felháborító az, hogy ezeket a rendkívül sérülékeny, biztonságú embereket, hiszen ők európai erőket szolgáltak ki tolmácsokként, nekik nem adnak tisztességes védelmet. És visszatérítenék őket egy olyan országba, ami nyilvánvalóan számukra nem biztonságos. Köszönöm. Köszönöm, és Elli. Köszönöm szépen. Az EU-Törökország megállapodása kezdődött az egész történet. Amikor azt mondták, hogy megállapodásnak akarják ezt hívni, akkor az Európai Parlamentet is megpróbálták bevonni. De végül is ezt mégsem tették meg. Onnantól kezdve ezt már nem is megállapodásnak hívták, hanem nyilatkozatnak. Nos hát, hogyha Afganisztán, Líbia kapcsán ugyanezt megtették, most éppen a más afrikai országokkal próbálkoznak az új partnerségi keret kialakítása kapcsán, az Immigration Compactra gondolok, tehát gyakorlatilag kitoljuk, vagy externalizáljuk a határainkat. Ez pedig pontosan ellentétben áll azzal, amit tavaly New Yorkban vállaltunk. Vagyis, hogy jobban megosztjuk a felelősséget a bevándorlás menekültügy kapcsán, hiszen 86%-a a világ menekültjeinek a legszegényebb országokban kap menedéket és feláldozzuk akár a harmadik oldal, országokkal való kapcsolatainkat is, nem beszélve az elveinkről, amelyek az alapjogi kartában szerepelnek, feláldozzuk az európai fejlesztési politika lényegét, amelynek az a fő célja, hogy a szegénységet megszüntesse, nem pedig az, hogy határvédelmet gyakoroljon. Nálunk a Deveszak bizottságban egy munkacsoport is létrejött, amelynek az volt a célja, hogy megvizsgálja azt, hogy ezeknek a megállapodásoknak a kapcsán a fejlesztési forrásokat hogyan alakítják át és csatornázzák át a határvédelmi célokra. A parlamentet noha nem is vonták be teljes mértékben ebbe a folyamatban, mégis más eszközökön keresztül azért hallathatjuk a hangunkat. Itt főként a költségvetés ellenőrzésére gondolok. Sajnos itt is az új eszközök átláthatatlansága miatt a Trust Fund vagy az afrikai beruházási alap átláthatatlansága miatt itt is nehéz feladat vár ránk, de figyeljünk oda arra, hogy ezek az alapok milyen fajta projekteket támogatnak, hiszen a cél az az lenne, hogy ne újabb falak épüljenek, hanem szüntessük meg a szegénységet. Köszönöm szépen, Elli. Szeretném megköszönni a véleményt a jogi szolgálatnak, amely aláhúzza azt, amit egyébként is tudunk, ahogyan Barbara is elmondta, nagyon jól és érthetően elmagyarázta, és Elli is rámutatott arra, hogy milyen alternatív útjaink vannak, mit tehetünk, de hát itt alapvetően a parlament egyik előjogáról van szó, amit most elvettek tőlünk. Szerintem itt az egyik kulcskérdés, és elnézés, hogyha ezt már elmondtam, de a koordinátorok erre a fontos kérdésre is kitértek, tehát a parlament előjogai prerogatíváira gondolok, és ezért szeretnénk egy stratégiát kialakítani, realista stratégiára van szükség, mert látjuk pontosan, hogy mi történik körülöttünk. Lehet, hogy kiabálhatunk, de mégiscsak azt gondolom, hogy inkább előre kellene nézni, és azt kellene megvizsgálni, milyen eszközök vannak a kezünkben. Ezen kívül, és ez fontos, biztosítanunk kell hogy az emberek tudjanak arról, hogy a, itt a parlamentet kihagyták, és az ellenőrzési jogától megfosztották, tehát erre stratégiára van szükségünk, és a kollégák kell segítsenek ebben, azok a kollégák, akik a fájlokkal konkrétan foglalkoznak, hogy a tanács vagy a bizottság ne játszhassák velünk ezt a játékot. A politika nagy részt a prerogatívákról is szól, és te utaltál az alapjogi kartára és az egész történet alapjaira, amikor a koordinátorokkal beszélek majd erről, akkor egy stratégia kialakítását fogom tőlük kérni, hogy ezzel a parlament jogaival való visszaélés ellen mit tehetünk, mert nem véletlen, hogy ezek egyébként szerepeltek a szerződésben. Most pedig még egyszer köszönöm szépen. Esetleg a bizottság hozzá kíván-e szólni? De szerintem most egy kicsit gyorsabban térjünk rá a következő koordinátorok ülésén napirendre fogom ezt tűzni, mert különben csak így le, a levegőbe marad ez az egész, és gyors válaszra van szükségünk, és újra és újra meg fog jelenni majd ez a napi rendünkön ez a kérdés. Köszönöm szépen, és köszönjük a jogi szolgálatnak is, hogy eljött. Ötös napi rendi pont – Ez a refit értékeléséről szól. Úgy látom, hogy még mindig itt vannak az emberek, és nagyon türelmesen várják a folytatást. Tehát itt a refit értékeléséről van szó. A facilitátor csomagunkról, amely 2002-ben került elfogadásra. Ennek az volt a célja, hogy az csempészetet és az illegális bevándorlást csökkentsük, illetve felvegyük a harcot. Ez ellen ez az értékelés figyelembe veszi azt, hogy a facilitátor csomag megvalósulásából milyen következtetéseket vontunk le. Most pedig megadom a szót Tudor Ácsel úrnak, a DG Home-tól, az Európai Bizottságtól, aki az értékelést fogja majd ismertetni. Elnézést, hogy ilyen későn kezdtünk. Kérem, hogy próbálja meg minél rövidebben összefoglalni ezt az értékelést. Köszönöm szépen. Ahogyan ön is utalt már rá, ennek az értékelésnek az volt a célja, hogy megvizsgáljuk, hogy a két eszköz a 2002-es irányelv még mindig megfelele a céloknak. Nos, a kérdésre válaszként néhány kritériumot dolgoztunk ki, amelyek mentén értékelést végeztünk. Megpróbáltuk mérni a hatékonyságot, a relevanciát, a koherenciát és az európai hozzáadott értéket. Most először a módszertanra térnék ki, mert szerintem ez fontos látni. Fontos tudni azt, hogy hogyan is érkeztünk el azokhoz a végkövetkeztetésekhez, amelyeket levontunk. 2015-ben és 2016-ban végeztük el az értékelést. A gyakorlatban a meglévő tanulmányokat, nemzeti, illetve nemzetközi és EU-s forrásokból megvizsgáltunk, korábbi implementációs jelentéseket vettünk figyelembe, az, Európai, az Európa Tanács munkáját is megvizsgáltuk ebből a szempontból. Tehát a cél az az volt, hogy a jogi aspektusokat megvizsgáljuk, a nemzeti jogba való átültetés hatékonyságát, koherenciáját próbáltuk vizsgálni, és más fontos aspektusokat is figyelembe vettünk ezzel kapcsolatban. Célzott és nagyon extenzív nyílt konzultációt folytattunk a tagállami hatóságokat bevonva, nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervezetek bevonásával, valamint közmeghallgatásokat is szerveztünk ebben a témában, ahol nagyon sokan megjelentek. A nemzeti jogba való átültetés jogi konformitását vizsgáltuk, és az erre vonatkozó két tanulmányt egyébként a bizottság meg is jelentette a saját weboldalán, tehát ezeket bárki bármikor elolvashatja, a következtetéseket, az empirikus adatokat, amelyek a következtetésekhez vezettek, szintén megvizsgálhatja, megnézheti bárki. Fontos látni azt, hogy a végkövetkeztetéseket hogyan kaptuk meg, az adatok főként a tagállamoktól, nemzetközi szervezetektől, illetve az európai, illetve európai szintű adatokból vontuk le. A Eurojust, a Frontex, az alapjogi ügynökség, a civil szervezetek, Caritas és más szervezetek, illetve az üzleti világ képviselői, külső szakértők bevonásával, és Olaszország, Európol, Egyesült Királyság és a az üzleti szférára vonatkozó tanulmányokat is készítettünk különböző fórumokon expert, tehát szakértői találkozókat szerveztünk, és az volt a lényege mindennek, hogy az értékelés alapja minél szélesebb körű legyen, tehát minél biztosabbak legyenek ezek az alapok. Számunkra nagyon fontos volt a közmeghallgatás, hiszen az elmúlt két év során ez a téma, ez nagyon is érdekes téma volt, illetve sok érdeklődése hmm. sok érdeklődést vetett fel. A menekültek embercsempészetével kapcsolatban 95%-a a válaszadóknak magánszemély volt, és ez azt mutatja, hogy az emberek nagyon érdeklődnek, nagyon odafigyeltek erre a témára. Nos, az eredmény abban foglalható össze, hogy nem elég, nincsen elég bizonyítékunk. Világos lett az számunkra, hogy az adatok, amelyek akár tagállamoktól, akár szervezetektől érkeznek, nem megbízhatóak. Tehát itt ezen mindenképpen változtatnunk kell mert csak úgy lehet jó döntéseket hozni. A másik védköveztetés az az volt, hogy a tagállamokon belül nagyon különböző volt a megvalósítás, a nemzeti jogba való átültetés. A hatékonysággal kapcsolatban azt találtuk, hogy voltak büntetőjogi következmények, a legrosszabb esetben is semleges módon. És elég negatívan ítélték meg ezeket a bűncselekményeket. Nagyon odafigyeltek ebben a szakbizottságban is az elmúlt hetek és hónapok során a következő témára. Nagyon sok kritikál, kritika érte a jogi biztonság hiányát a humanitárius segítségnyújtás területén, és ahogyan elmondtam már ebben a szakbizottságban is odafigyeltek erre a kérdésre, főként a civil, civil szervezetek, amelyek a földközi tengeren mentőakciókat szerveznek, az ő tevékenységükkel kapcsolatban merültek fel kérdések támogatás kapcsán azt tudom elmondani, hogy ez az irányelv rámutat arra, hogy már van hét olyan tagállam, amely kifejezetten kivételeket alkalmaz a jog területén, és a jelenlegi migrációs probléma kapcsán Görögország, Olaszország, Málta, Spanyolország és néhány más tagállam állnak a frontvonalban. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ezeknek a tagállamoknak a megsegítése nem azzal kapcsolatos kérdés, hogy a definíciókat hogyan alkalmazzuk, hiszen a földközi tengeren való tevékenységet a nemzetközi jog határozza meg. Hatékonyság. Itt megint csak nagyon nehéz volt következtetéseket levonni, mert az adatok nem voltak elegendőek. Mindenesetre az világosan kiderült, hogy egyre nagyobb problémát jelent az ember csempészet, és ezt európai szinten is tapasztaljuk, ami pedig a relevancia, illetve az európai hozzáadott értéket illeti, a válaszadók többsége ezt pozitívan értékelte, vagyis az emberek úgy gondolták, hogy nagyon fontos az, hogy európai szintű ö, válaszokat adjunk, mert ez az emberek szerint hozzáadott értéket jelent. Ami a koherenciát illeti, ez mindenképpen pozitív értékelést kapott, és ö, úgy tűnik, hogy ö, nincsen mondjuk átfedés az vonatkozó ENSZ jegyzőkönyv és ezen irányelv között. Úgyhogy végül is az egész értékeléseképpen azt tudom elmondani, hogy Avramapulos biztos is utalt rá már itt márciusban. Ezen a ponton nem jelent hozzáadott értéket a felülvizsgálat, vagyis úgy gondoljuk, hogy a válasz az nem itt keresendő. A következő lépésekkel kapcsolatban, és az, hogy mi hogyan is látjuk most a helyzetet, hát először is ezzel kapcsolatban azt mondanám el, hogy nagyon fontos számunkra az adatok értékelésében javulást tapasztalni, mert mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy enélkül nem lehet megfelelő döntéseket hozni, az ENSZ szakosított szervezeteivel, illetve a tagállami hatóságokkal való együttműködés szintén nagyon fontos az adatcsere területén. Ezen kívül még akkor is, hogyha mi úgy gondoltuk, hogy ezt az irányelvet most nem kell felülvizsgálni még, de az nagyon fontos megvizsgálni, hogy az implementáció hogyan valósul meg, és erre oda is figyelünk, vagyis a tagállamokkal, az eurojust és az alapjogi ügynökséggel együttműködni kívánunk, és a civil szervezeteket is be akarjuk vonni ebbe a folyamatba, annak érdekében, hogy a jogalap való visszaélésekre ne kerüljön sor. És számunkra nagyon fontos az embercsempészettel kapcsolatos cselekvési terv, ez 2020-ig tart, és oda fogunk figyelni ennek az implementációjára. Köszönöm. Köszönöm szépen. A civil szervezetek kriminalizálásáról, a humanitárius segítségnyújtásról kívántam kérdést föltenni, ön utalt arra, hogy ezt, ezt figyelemmel fogja követni. És nem tudom, hogy kérnek-e mások szót. Anna, Cecil, Anna először. Igen, azt szeretném megtudni, hogy ebben az értékelésben úgy látjuk, hogy tulajdonképpen éltetjük az csempészek hálózatát azért, mert a tagállamoknak nincsen kialakított legális migrációs útvonaluk, annak ellenére, hogy erre vonatkozóan kér érkezett. Cecil, nem tudom, hogy kívánsz-e szólni. Jó, volevo. Igen röviden elmagyaráznám azt, hogy jelenleg Olaszországban, ahol ugye ez az egész abszurd történet történik, ott tulajdonképpen mi a helyzet. Néhány nappal ezelőtt mi találkoztunk zárt ajtók mögött a főügyészszel Kátániában. Ő pedig elmagyarázta nekünk, hogy mi is történt, mi történik ott a civil szervezetekkel. Azt mondta, hogy a civil szervezetek azáltal, hogy kimentik az embereket a tengerből, azon keresztül növelik a bevándorlók számát. Vagyis ők úgy gondolják, hogy az elmúlt hetek során ugye több mint 7000 személy érkezett néhány nap alatt gyakorlatilag a húsvéti héten, a nagy héten 8000-en érkeztek, az azt követő héten újra 7000-en, tehát nagyon növekszik ez a szám, és egyesek szerint ez azért van, mert a civil szervezetek majd, hogy nem, a líbiai határokig elmentek a mentőakcióikkal. Most hát négy nappal később ugyanezeket az információkat megtaláltuk a az újságok címlapján is, úgyhogy nagyon meglepődtünk, de gyakorlatilag a civil társadalom és az újságírók is egyre inkább azt tehát az újságírók egyre inkább azt mondják, hogy a civil szervezetek segítik az embercsempészek munkáját. A kérdés azt olyan formában kell megfogadni, hogy milyen szabályok mentén kell dolgozzanak a civil szervezetek, vagyis akik azon a területen hajóra szálltak, őket meg kell menteni. Milyen szabályok vonatkoznak a civil szervezetekre? Ők azt mondják, hogy az átláthatóság nagyon fontos, de ezeknek az embereknek az a feladata, hogy megmentsék a vízbe lévő menekülteket. Vagyis amikor megkérdeztük a fő ügyésztől, hogy mik az adatok, akkor ők azt mondták, hogy gyanúsak ezek az ügyletek. Itt szerintünk a probléma más. Valószínűleg a szolidaritási krízis óta a tagállamok nem tettek semmit, csak a civil szervezetek tesznek valakit, valamit, hiszen jelenleg pont azokra, az ember, pont azokra mutogatunk, akik pedig a szolidaritásnak, szolidaritást megvalósítják, tehát világosan kell fogalmaznunk, nem arról van szó, hogy a civil szervezetek segítik az embercsempészeket, hanem arra kellene gondolnunk, hogy milyen feltételek, milyen szabályok mentén kell, hogy dolgozzanak a civil szervezetek. Ez a legfontosabb, és gyakorlatilag most már a azokra mutogatunk, akik politikai és egyébként szerintem jogi hézagokat töltenek be. Köszönöm. Anna, nagyon röviden. To building on what, uh, Arra építve, amit Cecilia az előbb elmondott. Én azt szeretném megkérdezni, vajon azok, akik a civil szervezeteket bűncselekményekkel vádolják, akik megmentenek életeket a földtengeren, azt is javasolják, hogy az, az a CSDP, a közös biztonság politika EU ö, tengeri műveletét is kriminalizálják? Mert ugyanott ők is ezrevel mentik az embereket a földközi tengeren. Mert persze, minél több embert megmentünk, annál inkább bátorítjuk a többieket, hogy átkeljenek a földközi tengeren. Hát ez a perverz logika, amit követünk, hát akkor hát akkor ez szégyentelenség. So, so the logic also does the basic legal position Kérdés, hogy mi az alapjogi pozíció? Hogy Kienge asszony is mondotta, hogyha a kriminalizálják a civil szervezeteket, az további politikai és filozófiai problémákat vet fel. Tehát ez döbbenet. De az érzékelhető, hogy merre megy a bizottság ebben az ügyben. Nem tudom. Igen. Nem tudom, mert tovább. Sorry, sorry. Could you please respond? I'm getting tired. It's a short meeting today. Tehát kicsit fáradok, de kérem, hogy Gomes asszony által felvetett gondolatokra reflektáljon. Köszönöm, elnök úr. Bizonyos szempontból részben már válaszolt is a kérdésre, amelyet én akartam felvetni. A helyzet most úgy áll hogy sajnos ugye mi is figyelemmel kísérjük Olaszországban azt, ami van, ugye itt az irányelv jogi definíciója is meghatározó, és ezért gondoltuk úgy, hogy fontos az, hogy újra nyissuk az irányelv tárgyalását. Úgy gondoljuk, hogy a szabályok abban, hogyan lehet a tengeren fellépni, nagyon világosak a, a műveleti kötelezettségek, ezek nemzetközi jogi kötelezettségből származnak, és a civil szervezetek, amelyek nagyon fontos humanitárius munkát végeznek a földközi tengeren, meg kell engedjük ezeknek a működést. Hasonlóan a Uniformed, amely említett, amely szintén nagyon világos szab, szabályok alapján működik, nincs gond vele, nincs nehézség, a, a, és ugye nyilvánvalóak, hogy az érvényesülő szabályok az együttműködés azok között, akik a tengeren mentenek, lényegi fontosságú. Nagyon fontos, hogy független attól, hogy mondjuk hogy kereskedelmi hajó kapitányai, vagy a Unaformed hajói és forrásai mind-mind meg kell felejjenek a, a feladatoknak, és koordinálniuk kell. Ezt vizsgáltuk az elmúlt két évben ennek a mikéntjét hiszen csak ezen együttműködés lévén lehet azt elérni, hogy ne legyenek szürke zónák, és ne értelmezek félre a dolgokat, ahogy sajnos tették az elmúlt hetekben, hónapokban több alkalommal. Mindemellett azt is fontos elmondani, hogy a nemzeti jogszabályokban semmi sem akadályoz az, hogy a, a eseteket vizsgálódás történjen a tagállamok hatáskörét vizsgálandó, az irányelvben sincs semmi, sem a, annak átformálása sem akadályoz meg senkit abban, hogy ez így tegyen. Ezeket a vizsgálatokat a létező bizonyíték alapján le lehet for, folytatni, és úgy gondoljuk, hogy az egyéni eseteket kell tehát a közvélemény figyelme ajánlva a közvélemény előtt kivizsgálni. Okay, thank you very much. I think Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm Anna, köszönöm Cecil. Tisztelt kollégák, ezzel végére is jutottunk a napirendnek. Nem tudom, hogy van-e egyéb kérdése valakinek. Tisztelt kollégák, május 11-én kerül sor a következő ülésünkre, és ezzel a mai ülést lezárom.